lépést is meg kell tenni ebben a rejtvényfejtésben, az utolsó betűt is be kell írni, így tudjuk majd befejezni a munkát. Köszönjük szépen, ezt a vitát most már lezárjuk. A, vita ped- a szavazásra pedig délben kerül sor. A következő napi rendi pontra térünk át. Ez pedig Augustin Díaz de Mera García Consuegra jelentése olyan harmadik országbeli állampolgárok, illetve az ő vízum birtoklásuk, akik az EU külső határait lépik át. Meg is adom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hosszú utat tettünk meg, amióta elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni. Először is szeretnék köszönetet mondani annak a rengeteg elkötelezett munkatársnak, aki segített nekem. Az árnyék előadóknak, illetve a bizottság képviselőjének, a tanácsnak, a különféle elnökségeknek, a lengyel, a dán, a ciprusi, az ír és a litván és az egész parlamentnek, különösen a Libe szakbizottságnak. Több évnyi tárgyalás van mögöttünk, és nagyon sok technikai jellegű ülés, 8 trilógus és 8 árnyék előadói ülés is volt. Ezt talán jelzi, hogy mennyire fontos ez a jelentés. Végül, és boldogan jelenthetem, hogy június 25-én sikerült egy többségi megállapodásra jutni a néppárt, az ALDE, és az ECR, valamint az ír elnökség között. Július 18-án a tanács ratifikálta is ezt a dokumentumot. És köszönöm, hogy egyetértettek velem, és azt is köszönöm, hogy eltért a véleményük az enyémtől, hiszen ezek a véleménykülönbségek gazdagítják a munkánkat. És szeretnék még itt köszönetet mondani a bizottságnak, amelyen én szerettem volna jobb, jobban egybehangzó véleményt megfogalmazni. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a jelenlegi elnökségnek. Az ő munkájuk révén lett még jobb ez a szöveg, és az ő szavazatukkal sikerült ezt jóvá hagyni. Az Európai Unió vízumpolitikája szolidáris és méltányos kell, hogy legyen, és meg kell védje a polgárok jogait. Ez nehéz feladat, de azt hiszem, hogy sikerült valamennyi érzékeny kérdést megoldani, és intelligens választ adni, ami biztosítja az egyenlő bánásmódot és a szolidaritást valamennyi polgár számára. Egy törékeny egyensúlyt értünk el, és ez különösen fontos az EU külpolitikája szempontjából. A kompromisszumok, mint például a légi és tengeri járművek személyzetének vízumai, valamint a vészhelyzetek és, és mentés, a folyami hajózás, a nem kormányzati szervezetek, a menekültek, és az Egyesült Királyság és Írország speciális helyzete ezeket az aspektusokat egy másik szintre vittük, és ezek, amiket az imént felsoroltam, szintén nagyon fontos kérdések, és nagyon sok mindennapi felmerülő kérdésre adnak választ. Az erőfeszítéseink nagy részét arra fordítottuk, hogy a kölcsönösségre valamilyen megoldást találjunk. Hatékony és szolidáris eszközöket szerettünk volna létrehozni, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unió egy szolidáris választ adjon a felmerülő problémákra a polgárainknak. Tiszteletben tartom a kollégák véleményét azt illetően, hogy milyen hatásai lehetnek mindennek harmadik országokra. De nekünk most olyan problémákra kell megoldást keresnünk, amelyek több millió bulgár, román, lengyel vagy cseh polgárt érintenek jelenleg is nem keressük a konfliktust harmadik országokkal, és megvédjük azokat a jogosultságokat, amelyeket a parlament a Lisszaboni szerződés értelmében élvez. A delegált és a végrehajtási jogi aktusok természetesen léteznek, de van egy általános megállapodás arra vonatkozóan, hogy ezeket esetről esetre kell megvizsgálni. Mindenféle jogi indoklás különféleképpen értelmezhető, de egyértelmű, hogy egyik vagy másik jogalkotási mechanizmus a meghozandó döntés motivációjától is függ. Tehát nem csak arról van szó, hogy a tanácsban egyhangulag fogadták volna el ezt a szöveget, hanem hogy júliusban szinte valamennyi politikai frakció támogatta itt a parlamentben ezt az anyagot. Ez tükrözi mindazt, amiről 2011-ben a vita kezdetén beszéltünk. Van itt egy vörös vonal, ami sikerült átlépni, intézmények közötti egyenlőség, automatizmus, kölcsönösség, és ez az unióból kifelé is látható. Én meg fogom védeni ezt a megállapodást, mert azt gondolom, hogy ez a legjobb válasz arra, amit a már két éve fennálló kihívásra adhatunk. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Mimica biztos úr. Köszönöm szépen, alelnök úr, igen tisztelt parlamenti képviselő. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy ez a téma mennyire fontos és érzékeny, és a módosítók fontossággal is tisztában vagyunk, és a felfüggesztés és a viszonosság is előtérbe kerül. Ez mindenképpen alapvető fontosságú a közös vízumpolitika szempontjából és az Európai Bizottság keményen dolgozott az elnökségekkel és a parlamenttel, hogy elérjünk egy kompromisszumot, amely jogilag megalapozott mechanizmusokat hoz létre. Egyetértek mi ezt Emerera úrral, és köszönöm szépen a fáradozásait a kompromisszumokért folytatott munkájában. Egy dolog ami mindig megmaradt az együttműködés során az előadó, az árnyék előadók, a bizottság és az elnökség között, az a, ez a fajta megközelítés. Hosszú tárgyalások folytak, a, a mechanizmusok, a két mechanizmusra szükség van, hogy legyen egy vízamentességi rendszer, Eh, ami nem nyitott eh, a visszaélésekkel szemben, és biztosítja az európai polgárok számára, hogy egyenlő elbánást eh, élveznek a harmadik országokban. Ezek a mechanizmusok biztosítják, hogy folytathatjuk a liberalizációs tárgyalásokat annak tudat hogy hogyha a vízummentességet megalapozzuk egy harmadik állam számára, és ez egy általános megközelítés keretei között történik, akkor olyan fékre is szükség van, amelyet működtetni tudunk, hogyha visszaéléseket látjuk a vízumentes közlekedésben. Ez mindenképpen fontos a vízumrendszerünk hitelessége szempontjából. De szeretném azt is elmondani, hogy az Európai Bizottság vegyes érzelmeket táplál a kompromisszuma kapcsolatban, amelyről ma vitatkozunk. Annak ellenére, hogy elégedettek vagyunk, hogy megállapodás született a végén, az Európai Bizottság csalódott amiatt, hogy milyen formát választottunk a viszonossági mechanizmus esetében. Az Európai Bizottság nem tudja elfogadni a jelenlegi szöveget a mechanizmussal kapcsolatban, ugyanis komoly kételjeink vannak a hatékonyságát és jogszerűséget tekintve. Egy néhány szót erről is szeretnék mondani. Elvi kérdés az, hogy a végrehajtó és delegált jogszabályok ugyanarra a döntésre nem használhatók. Nem lehet mind a két eljárást alkalmazni ugyanazon szöveg tekintetében, különböző mechanizmusokra nézve. Persze ez itt nem így van. A, a kompromisszum során egy két éves szakasz alatt végrehajtási aktus esetében elképzelhető a megoldás, de aztán átjárnánk egy delegált aktusra. Ezzel kapcsolatban a bizottság véleménye az, hogy ebben nem tudunk egyet érteni itt lényegében arról van szó, hogy a viszonossági mechanizmus ö, ö, konkrét országra vonatkozik, ahol nem kell vízum, hogy ellátogassanak az Európai Unióba, és vízum kötelezettséget ö, állítanak fel viszont egyes EU tagállamokkal szemben. Itt egy derogációs aktusról van szó, amelyet alkalmaznunk kell ezen konkrét harmadik állammal kapcsolatban. Ez egy nagyon egyéni helyzet, ezt hangsúlyoznom kell, és nem kívánjuk általános keretek közt alkalmazni, mint ahogyan a szerződés ezt elvárja a delegált a felhatalmazáson alapuló jogszabályok esetében. Fontos természetesen, hogy a viszonosság jobban működjön, de ezt itt nem tudjuk elérni. A kompromisszum nem lesz hatékony. Az első két év alatt az Európai Bizottság csak végrehajtási aktust alkalmazhat konkrét kategóriák esetében harmadik államokból származó polgárokra, mint például a diplomata és szolgálati útlevelek esetében. Éppen ezért ha abból indulunk ki, hogy megszavazzák ezt a szöveget csütörtökön, és éppen ezért egy hivatalos megállapodás hivatalos véleményt kell közölni a bizottság részéről. Üdvözöljük a javaslatot, amelyel az 539-es per 2001-es rendeletet kívánják módosítani a közös vízumpolitika területén. Szolidári, ezzel erősítjük a tagállamok közti szolidaritást. Másrészt az Európai Bizottság sajnálja azt, hogy a bizottságnak adott hatáskörök a viszonossági mechanizmus esetében a, a bizottság véleménye szerint nincsenek összhangban a 291-es és 290-es cikkel az Európai Unió működését szabályozó szerződésből igenis szeretnénk azon élni azon lehetőségekkel, amelyeket a szerződés biztosít számunkra, és éppen ezért az Európai Bírósághoz fogunk fordulni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a biztos úrnak, a politikai frakciók hozzászólói következnek, Nagycsi asszony először. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, Ma szeretnék melegen gratulálni Agustin Diaz de Merának. A munkája két és fél éven keresztül tartott, és sikerült erről a kulcsfontosságú reformról megállapodást elérnie. Mindeközben álláspontok változtak meg, és nagy nyomás nehezedett rá a tárgyalások során. Ez a jelentés lehetővé teszi, hogy az európai vízompolitikát jobban kezeljük. Mostanáig nem tudtunk az új fejleményekre reagálni, miután a harmadik országokkal kapcsolatban megváltozott a vízumpolitika. A harmadik országok esetében mindig vízumra lesz szükség egyes tagállamok esetében. Most cserébe mi is bevezethetünk vízumkötelességet arra az államra vonatkozóan. Az európai határok őrzésében ez egy új szakasz nyit. És most lehetségesé válik, hogyha ennek a harmadik országnak a polgárai nagy számokban áramlanak be az Európai Unióba, azt is kezelni tudjuk. De ne legyünk naívak, hogyha rövid tartózkodásról van szó, akkor az túl nagy nyomást fog gyakorolni a menedékügyi rendszerünkre. A vízummentesítés olyan jog, amit egyes államoknak megadunk. Az elnök kéri, hogy lassítson le a beszélő. Ez a reform tehát lehetővé teszi, hogy méltányosan és realisztikusan tudjuk kezelni a vízumpolitikát. Köszönöm szépen. Bardzo proszę, następną mówczynią w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu. Következő hozzászóló Fajon képviselő asszony a szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Csalódott vagyok amiatt, hogy ma ezen jelentés kapcsán beszélünk az Európai Unió jövőbeli víziumpolitikájáról, viszont lemondunk azokról az illetékesség körökről, amelyekkel az Európai Parlament rendelkezik. Az együttés kapcsán pedig nagyon kényes témáról van szó az állampolgárok szempontjából. A tárgyalások során rugalmatlanságot, nyomásgyakorlást, zsarolási kísérleteket éltünk meg a tanács részéről és az utolsó pillanatban döntöttünk arról, hogy lemondunk a delegált jogi aktusokról, ez az Európai Parlament illetékességi köre, amikor arról van szó, hogy egy mechanizmus szeretnénk bevezetni a vízum rendszer kapcsán. A, ezt az eszköz politikai eszközként, eszközként is lehet alkalmazni olyan személyekkel szemben, akik a szomszédos országban érkeznek most gondolok itt a Nyugat-Balkára, ahol a vízum kötelezettség megszüntetése történelmi lépés volt az Európai Unió szempontjából. Nem csak a vízumpolitikánkat veszélyeztetjük, hanem a szomszédsági politikákat is veszélyeztetjük. Régóta vannak már olyan kísérletek, hogy bizonyos országok esetében a nyugati-balkán részéről újonnan vízum vezessünk be. Ez igazából visszalépés olyan országok számára, amelyek európai perspektívát akarnak. Ugyanez vonatkozik a viszonosság elvére is. A jogi szolgálataink ezt a megállapodást kétségbe vonják, egyrésztről az illetékességi kör miatt. Valószínűleg az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé fog bennünket vinni, hiszen a bizottságnak nagyon vegyesek az érzelmei ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy segíthetne a vízum kényszerű eltörölése, például Kanada és a Csehköztársaság esetében, viszont ez nem fog megtörténni, mert az európai kormányok kimondták azt, hogy a partneri Viszonylag prioritást élveznek. Arról is szó volt, hogy az Európai Unió tagállamai vízumkészlet vezetnek be az USA vagy a Kanada állampolgárval szemben, hogyha ez a két osztat továbbra is fenntartja a vízumkészlet az EU tagállamokkal szemben. Kedves kollégák, arra szeretném felszólítani önöket, hogy a jelentés ellen szavazzanak, és így a második olvasatban valóban megkapja az Európai Parlament az öt megélítő illetékességi kört, amely megilleti az Európai Parlamentet a Lisszaboni szerződés értelmében a vízumpolitika területén. Rendkívül kényes kérdés ez, amely érinti állampolgárainkat, és itt egy alapvető szabadságról, a szabad mozgásról van szó. Főként a fiatalokat érinti ez, ők azok, akik a többet utaznak. A megállapodás, a jelenlegi megállapodás rossz, rossz az állampolgárok számára, rossz kapcsolataink szempontjából, rossz az egész Európai Unió, illetve a politika szempontjából is. Óriási felelősségünk van ma csütörtökön, amikor majd a szavazásra sor kerül, hogyha elfogadjuk ezt a jelentést, akkor ezzel nem segítünk, hanem fenyegetjük az állampolgáraink szabad mozgását. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak, a liberálisok és demokraták nevében. Wikström képviselő kapja meg a szót. Elnézést, elnézést. Ugyanis érkezett egy kérdés Obermeier úr részéről, Fajon asszonynak intézi kék kártya segítségével ezt a kérdést. A Wikström azt, hogy kicsit várjon, Fajon azt, mondja, pedig megválaszolja ezt a kérdést. Öné a szó, tessék, Obermeier úr. Köszönöm szépen. Az előttem szólónak szeretnék két kérdést feltenni egy olyan ország polgáraként, akiket nagyon érint, ugyebár a nyugat-balkáni nyitás nagy, nagyon nagy lelkesedéssel beszélt a Nyugat-Balkán megnyitásáról a vízum liberalizáció összefüggésében. Nem tudom, hogy a szomszédos országban ismeri a helyzetet. Hát a szomszédos országok Ausztriához képest értendők ez a hazám. Azt láttuk, hogy több száz busz érkezett turistaként, látogatóként érkeztek Ausztriába, Nyugat-Balkán területéről, és ezek bizony üresen mentek vissza. A, az utasok eltűntek Ausztriában, egyszerűen nem tértek vissza a hazájukba. El tudják képzelni, vagy tud erről, illetve is el tudják képzelni, hogy ez az ott élő lakosságnak mit jelent, akiknek ezeket be kell fogadni. Köszönöm szépen, Obermeier kolléga, hogy alkalmat ad arra, hogy konkrétan válaszoljak. Az adataim egészen konkrétak, a Frontex jelentést vizsgáltuk, azzal kapcsolatban mi történik a határokon. Ön abból az országból érkezik, ahol a legkevesebb probléma van. Ausztriában alig van probléma a nyugat-balkáni Balkánról érkezőkkel, akik az Európai Unióba tartanak, azok biztonságos származási országnak tekintendők ezen a területen az Európai Unió tehát kezelni tudja ezt a kérdést. Egyébként csökkenő számról van szó, és a nyugat-balkáni kormányok minden szükséges lépést megtettek annak érdekében, hogy kezelni lehessen a helyzet. Valamennyire szem előtt kell tartani a szolidaritást, és megoldási módozatokat kell keresni, hogy főleg, hogyha a szomszédságunkat vizsgáljuk, hiszen biztosítani szeretnénk valamennyien, hogy ezek az államok az Európai Unióba jussanak el valamikor, és azt kell látni, hogy ezek a polgárok milyen ezen élnek, ezért menekülnek. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerepel egy védzáradék a vízummentességgel kapcsolatban harmadik államoknál, hogyha az egyik tagállam túlságos nyomásnak van kitéve a vízum kérelmek esetében. Azt gondolom a cél itt az, hogy vízum liberalizációt szeretnénk összességében, méghozzá a viszonosság alapján, ezzel pedig erősítjük a szolidaritást az államaink között, ugyanakkor pedig egyértelmű jelzést küldünk a külső világ számára, hogy egyelő elbánást kell biztosítaniak valamennyi tagállam számára a vízumügyekben. Az ALDE éppen ezt kérte ezen a héten, és azt gondoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogszabályok esetében ez nem igazán szerencsés megoldás. Egy sor ülésen vettünk részt egyébként, és így sikerült eljutni a mostani megoldáshoz. Erősíteni kell a szolidaritást, és demonstrálnunk kell a vízum területen is ezt a, harmad, a külső világgal szemben. Köszönöm. Köszönjük. Most a zöldek részéről Ez Zanoka asszony kapszott három percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Diaz de Mera előadónak a gyümölcsöző együttműködésért, amit ez alatt a nagyon hosszú úton, tehát két és fél év alatt folytattunk. És köszönöm neki a személyes erőfeszítéseit is, amelyek arra irányultak, hogy fenntartsa a Libe Bizottság által megszavazott európai parlamenti álláspontot. A tárgyalások ugyanakkor nem túl pozitívak az én frakcióm a zöldek szempontjából. Egyrésztről a viszonosság területén sikerült előrelépni. A kezdeti módosító indítvány Alexandro Álvaro, aki benyújtotta ezt a módosítót, és akit igen nagyra tartok, és amelyet támogattak a teremben is néhányan, gyakorlatilag azt jelentette, hogy automatikusan visszaáll a vízumkötelezettség azon országok esetében, amelyek a tagállamok valamely állampolgárával szemben vízumkötelezettséget vezetnek be. A tanács kész egy kétfázisú mechanizmust elfogadni, ahol végül a bizottságnak az lenne a kötelezettsége, hogy bevezesse a viszonosságot. Biztos úr, értjük, hogy ön elégedett ezzel. Itt valóban sikerült előrelépni. De másfelől csalódást okozott nekünk az, hogy a vízummentesség idegenesen felfüggeszthető. A zöldek frakciójában nem értünk egyet azzal, hogy a menedékkérelmek számának növekedése kritériuma lehet a felfüggesztésnek. Egy harmadik ország állampolgárai, amennyiben országuk a pozitív listán van, nem kaphatnak büntetést azért, mert, kihasz, azért, mert használják azt az egyéni jogukat, hogy menedéket kérjenek. Ez nem egy jó indok. És a felfüggesztés kritériumaival kapcsolatban biztosak vagyunk abban, hogy ez nem mehet végrehajtási aktus révén végbe. Ezt már más kollégák is mondták. Együtt döntésre van szükség, a parlamentnek lehetőséget kell adni arra, hogy akár egy ideglenes felfüggesztést is blokkoljon. Csak egy delegált jogi aktus biztosítja azt, hogy a, az előzetes elgondolások védelme megvalósul. Az én frakcióm első olvasatban nem tudja támogatni a megállapodást. Grazie per la... Köszönöm szépen a nevében Ernst asszony következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ezen rendelettel ki kell mondani, hogy megváltozik az Európai Unió vízumpolitikájának jellege. Mire is gondolok? Arra, hogy a vízumpolitika egy zsarolási eszközé válik, főként a nyugat-balkáni országok számára, és hogyha valamit erősítünk akkor ez az, hogy az gazdag országok közötti szolidaritást erősítjük, például Ausztria vagy Németország között. A vízummentesség megszüntetése Lex Roma, és már most is vannak olyan személyek, akiket csak a, a kínésztől alapján visszaküldenek, vagy a busztársaság nem, nem enged le bizonyos személyeket felszállni a buszra, Macedóniában elfogadtak egy olyan törvényt, amely útlevél elkobzásával, utazás megtagadásával jár. Ez a következménye mindennek. Alapvető jogok megsértése az, amit segítünk ezzel a tervezettel. Azt kérdezem, hogy jártak-e már ezekben az országokban? Én voltam, én láttam olyan embereket, akik személytelepen éltek, nem azért akartak élni, azért, hanem azért, mert házaikat, romákról van szó, buldozerekkel eh, lerombolták a városban. Így élnek ezek az emberek, gyakran a rassz alapján profiloznak, és engem idegesít az, hogy az Európai Unió igazából ebben, ebben segítkezik egy ilyenfajta rendelet tervezettel. Remélem, hogy az Európai Unió kitart emberi jogi elvei mellett, és eh, azt szeretném, hogyha a jobb oldal itt az Európai Parlamentben, aki általában ilyenkor újongani szokott, hát azt szeretném, hogyha ők is, ők sem szavaznák meg ezt a rendelettervezetet, hanem ezt elutasítanák. Grazie. Ora... Köszönöm szépen. Most pedig az egyéb hozzászólók következnek. Coelho úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Két megjegyzést engedjenek meg. Először is a viszonosság mechanizmusát érintően egyetértek azzal, hogy teljes vízum viszonosságra kell törekednünk. Hogyha egy tagállam közli, hogy egy harmadik állam úgy döntött, hogy az állampolgáraira nézve vízumot vezet be, akkor kollektív kötelezettséget kell támasztani a tagállamokkal szemben, hogy közösen válaszoljuk. Nem tehetjük lehetővé, hogy e- más EU polgárokat másképp kezeljenek. Ez, ez a megközelítés, amit a raportőr vall, és ezzel teljesen egyetértek. A második pont, hogyha egy vízumkötelezettséget újra bekívánunk vezetni, illetőleg a vízummentességet átmenetileg felfüggesztjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mechanizmus csak mechanizmus csak vészhelyzetben, konkrét esetekben szabad alkalmazni, amikor is a bevándorlók száma lényegesen megnőtt. Kovácsev úr megközelítésével egyetértek, ahol azt hangsúlyozták, hogy ez nem lehet egy automatikus mechanizmus. Egyetértek azzal is egyébként, ha azt mondják, hogy a vízum kötelezettség csupán egyetlen aspektusa az Európai Unió külkapcsolatainak, vagyis a vízum kötelezettség bevezetése nem kezelhető függetlenül az egyéb folyamatoktól, és az Európai Unió politikáját nem veszélyeztetheti. Egyetértek néhány kollégával, akik több információt kérnek egyes kérdésekben de egyetértek Diaz de Mera megközelítésével olyan értelemben is, hogyha nem lehet szélesebb körű kompromisszumot találni, akkor maradjunk az első lépésnél. Jobb, hogyha a parlamentet tájékoztatási kötelezettséggel részt veszük, mint hogyha nem csinálunk semmit, vagy abban maradunk, ami most van. Köszönöm szépen. Weidenholzer úr. Az egyik legfontosabb a szabadság, biztonság és a jog térségének megteremtése egyik nagy célja az Európai Uniónak. Ez egyenrangú az egységes piac és a gazdaság és a pénzügyi unió létrehozásával. Ezt rendkívül fontos, hogy itt a megfelelő döntéshozatal működjön. Ezt szem előtt kell tartani, amikor a mai napon beszélünk a tanácsi rendelet módosításával, az 539 per 2001-es rendeletről van szó a vízumhoz való hozzáférés megkönnyítése nem kizárólag nemzeti érdek, vagy nemzeti ügy már a szabadság, biztonság és jog közös térsége egy közösségi stratégiát követel meg, hogy, és így a tanács, a bizottság és a parlament együttműködésére van szükség. Biztonsági területen nagyon gyakran hivatkoznak belpolitikai érdekekből kiindulva bizonyos félelmekre. Mayer kolléga igenis, Obermeyer kolléga igenis láttam a számokat, amikről ön beszélt, és semmiféle bizonyítékot nem találtam arra, amit ön mond. Éppen ez ott az európai perspektíva erősítése, az európai szintű vita eszmecsere, rendkívül fontos, hogy racionálisan lássuk ezt a problémát. Ezért mindenkinek eh, az kell, hogy legyen az érdeke, hogy az európai aspektust erősítsük, és hát főleg az Európai Parlamentnek ez az érdeke. A jelentés készítője, akit nagyra tartok, a tárgyilagos munkájáért egyébként a jelentés keretében is nagyon pozitívan dolgozott. Viszont itt sajnos a végén egy ezzel ellentétes pozíciót foglalt el, és bizony ezt az európai perspektívát nem követte következetesen, mint ahogyan azt kellett volna neki. Ezért kell elutasítani az ő jelentését, bár abban bízunk, hogy a második olvasatban az Európai Parlament jogait újra visszahelyezzük, és képviselni tudjuk a vita során. Köszönöm szépen. Honorevole Mulder. Köszönöm szépen, másfél percre Mulder úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony a frakció azon az állásponton van, és én is azon vagyok, hogy a mozgás szabadsága nagyon fontos jog, és az Európai Uniónak nyitottnak kell lennie minden más országgal szemben, akik ezt szeretnék. Itt jogokról van szó, és itt néhány dolog sérült, és jó az, hogy most eh, az a javaslat, amivel élnek, vagyis fel, bevezettek egy eh, felfüggesztési szerelékot, ez azt jelenti, hogy intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a visszaéléseket megelőzzék. A liberális frakció számára ez egy nagyon fontos dolog. Azt is fontosnak tartjuk, hogy ha egy adott ország adott szabályozásokat felrúg az Európai Unió személyeivel szemben, akkor erre mi is reagálhatunk, ugyanezt megtehetjük az adott országgal szemben. Ami pedig, és ez egy fontos dolog, a delegált aktusokat illeti, mi úgy értelmeztük a frakcióban ezt, hogy a delegált aktusokra vonatkozó lehetőség megmarad, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. Végezetül, vagyis röviden, a jelenlegi jelentést támogatni tudjuk, köszönjük a jelentéskészítőnek a munkáját, és remélhetőleg ö, nagy többséggel meg tudjuk ezt majd szavazni. Köszönöm. Grazie, onorevole Pirker. Due... Köszönjük, Pirker kolléga következik. Presidentin. Köszönöm, elnök asszony. Amikor az Európai Parlament 2010-ben támogatta, hogy ez a vízummentesség dél-kelet-európai államok vonatkozásában megszülessen, az Európai Parlament alaposan végiggondolta, hogy mit csinál, és nagyon észszerűen döntött. Viszont ha most megállapítjuk, hogy a vízumkérelmek eh, száma olyan mértékben növekedett a régéből, ahogy ezt látjuk. Vagyis eh, a vízumkérelmek 60%-a Dél-Kelet-Európából érkezik, mindenek előtt Svédországot, eh, Németországot és Svájcot érintik a kérelmek. Nos, akkor reagálnunk kell. Éppen ezért támogatom azt, hogy a menekültügyi rendszer bénítása helyett tényleg intézkedéseket hozzunk. Az egyik legfontosabb intézkedés, és ezt okosnak tartom, hogy fellépjünk a menekült ügyi visszaélésekkel szemben, és ehhez szükség van egy védzáradékra, hogyha valamilyen módon hirtelen megugrik az illegális tartózkodók vagy menekült kérelmet benyújtók száma, vagy adott esetben hogyha nem tudjuk végrehajtani a hazatérítési egyezményeket. Ez egy jó javaslat tehát, és elvezet oda, hogy a menekültügyi rendszerünk nem bénul meg, hanem gyorsítottan lehet kezelni a menekült eljárásokat. Ez a cél, ami miatt itt a módosításokra szükség van. A második reakciót is üdvözlöm, hogy a viszonossági mechanizmust bevezetjük. Szerintem ez nyilvánvalóan oda vezet, hogy nagyobb szolidaritás alakul ki a tagállamok között is. Köszönöm szépen. Köszönjük, most Encsúr következik egy percben. Kedves barátaim, kedves kollégák! Értem, hogy a végrehajtások és delegált jogi aktusok kérdésében konszenzus uralkodik. Tiszteletbe tartom kollégáim véleményét ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy az a megállapodás, amelyet a tanácssal megtárgyaltunk, ahhoz az elfogadhatatlan helyzethez vezet, ami több millió európait érint. Az Egyesült Államok és Kanada viszonylatára gondolok itt. A viszonossági mechanizmus lehetővé tenné, hogy az EU a szolidaritás jegyében felléphessen, hogyha román, bolgár, cseh, ciprusi és horvát polgárok diszkriminációt szenvednek a vízumpolitika során. Bár a szöveg, amelyben megállapodtunk tökéletlen, a szolidaritás nevében azt kérem önöktől, hogy támogassák azt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gábriel két percre. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Agustin Díaz de Mera kollégának az elvégzett kiváló munkáért, illetve az elkötelezettségéért, amelyet a hosszú folyamat eleje óta tanúsít sokáig nem folyt vita erről a témáról, de azt gondolom, hogy most ennek a jelentésnek köszönhetően sikerült arra koncentrálnunk, hogy hogyan változtathatnánk a szabadság és az igazság térségévé az Európai Uniót. Most egy olyan meghatározás van előttünk, ami nem ad kellen, kellően szilárd alapot. Ugyanis ne féljünk kimondani, hogy ez egy politikai jelentőségű üzenet a harmadik országokkal való kapcsolatban és a semleges és objektív kritériumokra ezért van szükség. Ezeknek a pontosításoknak hála lehet megfelelően használni ezeket a rendelkezéseket. Technikai szempontból mindenféle felfüggesztést azoknak a kritériumoknak a tiszteletben tartásával kell megtenni, amelyet most itt megalapoztunk, és esetenként kell ezeket elemezni. Így tudunk a migrációs áramlások erősödésére reagálni, és elkerüljük a túlzott bürokráciát. A viszonosságot erősíteni kell, hogy az megfeleljen annak, amit mi szeretnénk, és hatékony is legyen. Az egységes fellépés és a tagállamok közötti szolidaritás kell, hogy vezessen minket, és ezekről nem szabad elfeledkezni. A mai vita is bizonyítja azt, hogy szükség van egy közös vízumpolitikára, olyanra, amelynek eszközei egyértelműen meghatározottak. Így tudjuk elérni a céljainkat ezen a területen, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani az előadónak, hiszen lehetővé tette, hogy jelentős előrelépést tegyünk. Köszönöm szépen. Grazie. Onorevole Pro... Köszönöm szépen. Protasjevics úr következik kettő percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök, aztán tisztelt biztos úr. A vita, amelyet épp most fejezünk be, már bemutatja azt, hogy mennyire nehéz de melyre úr kompromisszumát elfogadni. Mégis Szeretnék gratulálni a jelentés jelentéskészítőjének, hiszen ez a kompromisszum, ahogy általában a kompromisszumok nem mindenki számára kielégítő, de mégis támogatni kell ezt a következő okokból kifolyólag. Egyértelmű, és ez látható a vitából is, hogy sok európai állampolgár számára az egyik legnagyobb vívmánya az integrációnak az a szabad mozgás. Ez az egyről álló szabályozás, amit létrehoztunk a Schengeni térségben, ez egy olyan érték, amit meg kell védenünk. Ugyanakkor ezt védenünk kell a visszaélésekkel szemben is, azért, hogy ne veszítsék állampolgáraink bizalmukat ezzel szemben el. Hogyan lehet ezt megvédeni eh, hatékonyan? Hogyha visszaéléseket látunk harmadik országból származó állampolgárok esetében, akik vízum tudnak bejutni az Európai Unió területére, és utána pedig menekült státuszért folyamodnak jogtalanul, akkor mindenképpen erre reagálni kell. És nem csak az európai bürokraták érdekében, hanem a teljes Európai Unió érdekében. Tudjuk azt is, hogy ezen javaslatok által az Európai Bizottság nagy felelősséget vállal magára, de úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság meg tud felelni ennek a nagy felelősségnek. Az Európai Bizottság ismételten bebizonyította azt, hogy felelősségteljesen tud fellépni. Ez az átmeneti megszüntetése a vízum olyan országok esetében, ahol visszaélnek a menekült, illetve a vízum joga, az jó szabályozás lehet. Vannak olyan kelet-európai országok, ahol már vannak megállapodások, és mindenképpen megfelelő lépéseket kell tennünk a könnyítés tekintetében is. Grazie, ora la parola agli oratori che l'hanno... Köszönjük, és most következik a Catch the Eye rendszerű felszólalások ideje. Pekula úr következik. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i kolege, dok se reciprocitet, odnosno... Kedves kollégák, míg a vízum visszaállításának viszonossága az vízumot bevezető országgal szemben elfogadható, én mégis figyelmeztetnék ennek az áradéknak az alkalmazásra, illetve annak következményeire. A vízum visszaállítása harmadik országok viszonylatában mindennapi politikai értékelésből eredhet, és ez a politikai és gazdasági környezetet is ronthatja. A strukturális reformok végrehajtására szükség van, különösen a tagjelölt országokban. De jó megoldás lenne, hogyha lerövidítenénk azt az eljárást, amennyi idő alatt elbírálják a kérelmeket. Hadd hozzam fel Belgium példáját. Ők új eljárást vezettek be a kérelmek elbírálására. Bármely országból érkezőkre ez vonatkozott, különösen a tagjelölt országokból érkezőkre. A polgárok évében jó lenne egy bátorító üzenetet küldeni valamennyi uniós állampolgárnak. Azt kellene közölnünk velük, hogy az EU határai eh, nem lesznek áthatóhatatlan akadályok, és érdekeken sem fognak alapulni. Köszönöm. Voli Lunacek. Köszönöm, Lunacek asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt kollégák, a zöldek nevében Danova kolléga már elmondta, hogy nem fogjuk megszavazni ezt az indítványt mert a felfüggesztési jogot nem tudjuk támogatni, tényleg a parlamentet be kell vonni teljes mértékben, ahogyan azt a Lisszaboni szerződés tartalmazza. A koszovói elő előadóként szeretném elmondani, hogy a koszovóiak az egyetlenek a Balkánon, akik nem utazhatnak szabadon, és ez az egyik nagy eredménye a bővítési folyamatnak. Egy megjegyzést szeretnék tenni az osztrák Obermeier kollégának. Ön azt mondta, hogy több száz busz érkezik, és aztán maguktól visszamennek. Úgy értem, hát nem maguktól mennek vissza, de hanem üresen. És hogy logikus, ha buszok jönnek, akkor embereket hoznak, és az utazási szabadság az azt jelenti, hogy ott maradhatnak az emberek. Megnézhetik az országot Ausztriában is. Nem mindjárt ugyanazzal a busszal mennek vissza. Tehát ez egyszerűen ez az is elfogadhatatlan szerintem, és nem is logikus. Tamasics következők, következik. Köszönöm szépen zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja e, Európában e, most e, a harmadik országokból nagymérvű áramlásokkal van dolgunk, és ők kevéssé integrálódnak. Természetesen szükség van bizonyos biztonsági intézkedésekre. Az unió vízumpolitikájának keretében is. Ez a szellemiség ezeknek a szabályoknak, de azt hiszem, hogy még fontosabb az, hogy minden tagállam saját vízumrendszert alakítson ki ugyanis így lehet figyelembe venni a harmadik országok polgárainak érdekvédelmét, és ez így figyelembe veheti az egyes tagállamok eltérő fejlettségét is. Szeretném, hogyha a bizottság figyelembe venné a történelmi és gazdasági kapcsolatokat, amelyeknek Horvátország és Bosznia között fennállnak, és így meg kellene engedni, hogy Horvátország két oldalú megállapodást írjon alá, és hogy a bosnyák állampolgárok vízum nélkül léphessenek be Horvátországba. Köszönöm. Honorevole Wojciechowski. Wojciechowski úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szabad mozgás az Európai Unióban valóban nagy vívmány, amit nem csak az Európai Unió állampolgárai használnak ki, hanem a harmadik országok állampolgárai is. Azonban nem csak nem mindig van kölcsönösség, és gyakran az a helyzet, hogy az adott harmadik országba történő beutazás vízum nélkül nem lehetséges, akkor sem, hogyha fordítva ez lehetséges. Ezért mindenképpen itt fel kell lépni, szép az, hogyha jó az, hogyha megpróbálunk ezen a helyzeten segíteni, és látom azt, hogy ez a helyes irányba halad az Európai Unió részéről, és ezért ezt a jelentést csak támogatni tudom, és köszönöm a jelentés készítőnek. Köszönöm, Obermeier úr. Köszönöm szépen. Még hogyha Reinhold, Reinholzer és Lune csak azt, hogy nem akarja tudomásul venni, több tízezer harmadik állambeli polgár élt vissza az EU menekültügyi rendszerével és az EU vízumrendszerével is, és most egy védzáradék lehetővé kívánja tenni, hogy a vízummentességet felfüggeszik, ha túlságosan sokan érkeznek, erre szükség van, hölgyeim és uraim és a tagállamra kell bízni ennek a mérlegelését. Vagyis, hogyha akut helyzet alakul ki, akkor nem várhatunk addig, amíg az Európai Bizottság egy hosszas döntést meghoz ebben a kérdésben. Úgy gondolom a vízum kötelezettséget gyorsan és rugalmasan kell hozzáigazítani a bevándorlási tényekhez erre az alkalmazkodásra szükség van. Tudjuk, az elmúlt időszakból vannak jó és rossz példák. Az illegálisak, ha az országba beérkeztek, akkor az utólagos kiutasítás, eltávolítás nehéz, vagy egyáltalán nem is működik. Köszönöm szépen. csak azt mondja, hogy kék kártyát mutattak fel önnek. Tessék. El, elnézést, rosszul mondtam, mondja az elnök. Obermayer úr éppen azt állította itt, hogy ezren is vissza, több ezren visszaéltek a menekültügyi joggal Ausztriában, és ez nincs így, mert éppenséggel visszaszorulóban van ez a tendencia. És hogyha önök migrációs rendszerről, menedékügyi, menekültügyi rendszerről beszélnek, akkor azért mondjuk ki, hogy nincs Európában közös rendszerünk. Minden ország saját maga tevékenykedik ezen a területen, nincsen közös migrációs politika. És erre van szükségünk, nem pedig arra, hogy itt egyesek azzal vagdalkozzanak, hogy visszaélnek a menekültügyi joggal és státusszal. Ez teljesen rossz irányba viszi az egész vitát. Köszönöm szépen, ezt a tisztázást, hogy Luna Lunácsak asszonyról van szó. Nem is kérdés volt ez, hanem inkább megállapítása részemről. Az, hogy az Európában létező, Ausztriában is nagyon is létező, de mások által nem észlelt, vagy nem elismert problémát, ne csak asszony sem ismeri fel, én azt gondolom, hogy igenis kell megoldást találni arra, hogy létezik ez a probléma, és Lunacsik asszonynak a, az álláspontja teljesen világos, ez is egy álláspont, nekem megvan a sajátom, szerintem ez teljesen normális egy demokráciában. Köszönöm szépen. Most pedig a biztos úr következik, Mimita úr. Thank you very much, honorable members. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, annak ellenére, hogy gondok vannak a viszonyossági mechanizmusokkal. Próbáltam azt is hangsúlyozni bevezető beszédemben, hogy a kompromisszum készség rendkívül fontos. Van most is felfüggesztési mechanizmus, amely szavahihetőséget biztosít vízumpolitikánk számára. És a különböző visszaélések ellen is megfelelő eszköz ez. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy ez a mechanizmus az utolsó mencsvár, tehát erre csak szükség esetén kerül sor, hogy ezt bevessük, és csak akkor lehet ezt bevetni, illetve felhasználni, hogyha az összes feltétel teljesül. Természetesen a parlamentet tájékoztatni fogjuk a két mechanizmus aktiválásának összes részletéről. A Schengeni térség és szomszédaink közötti vízamentes mentes utazás a, a cél. Ez már régóta már régóta dolgozunk ezen, hosszú folyamat volt ez. Sikerült ezt elérni, de természetesen ennek következményei is vannak. A Nyugat-Balkán térségének vízumentes politikájáról, vagy vízumpolitikáról hadd szóljak néhány szót. Ez a mechanizmus, ezt a mechanizmust azért alakítottuk ki, hogy az összes olyan országra vonatkozzon ez, amely a Schengeni térséggel vízumentes kapcsolatban van. Tehát nem külön a nyugat-balkáni térségre, bármilyen országra vonatkozhat ez, és minden olyan országra is, amelyre a vízumentesség majd a jövőben vonatkozhat. A nyugat-balkán kialakult, nyugat-balkán térségében kialakult helyzet azonban indokolja, hogy különös figyelmet szenteljünk nekik, egyrészt menekültügyi szempontból, másrészt bővítési szempontból. Még mindig nagyon sok menedék kérő érkezik bizonyos EU-s tagállamokba, a nyugat-balkáni térségből, bár számuk csökken. Együttműködünk ezekkel az országokkal, és nyomon követjük a helyzetet, megpróbálunk megoldást találni a problémákra. Ha a felfüggesztési mechanizmus meg lesz, akkor nem kizárható, hogy ha folytatódik a jelenlegi helyzet, akkor egy vagy több tagállam élni is fog ezzel a mechanizmussal. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogyha életben, lélez, életben lép ez a mechanizmus, az nem automatikusan jelenti azt, hogy a vízum mentesség is életbe lép. Nagyon fontos, és a bizottság mindig is ö, ellenőrizni fogja, hogy az összes feltétel teljesül-e, és természetesen állandóan értékelni fogja a helyzetet az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Grazie ora la parola. Köszönöm, mondja az elnök. Most Díaz de Mera úr következik a jelentéstevő. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a kollégáknak is. Hozzászólásaikkal nagyon sokat tettek hozzá vitához. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma, ez a, ez a kérdés. 18-an szóltak hozzá ehhez, ez is mutatja, hogy nagyon, jelentés, nagyon jelentős ez a probléma. Mindenkinek megköszönöm a hozzászólást. Köszönet azoknak, akik támog, azoknak is, akik támogatták a jelentést, de azoknak is, akiknek fenntartásai vannak. Lenne egy észrevételem a bizottsághoz. Biztos úr, Mimika úr, Mimica úr. Ki fogja értelmezni a, regal, a legalitást, tehát hogy mi történik jogszerűen? A parlament, a tanács, vagy a bizottság? Ki dönti el, hogy mi a jogszerű, a legális? A bizottság nyilatkozatot tett, és ez nem volt meglepetés, tudtuk, hogy ezt előbb-utóbb megteszik. Jogi véleményével azonban nem tudunk egyetérteni, tehát ahogy ők, javas, ahogy ők értelmezik a legalitást, a jogszerűséget, azzal nem tudunk egyérteni, illetve a reciprocitás, a delegált aktusokról szóló véleményüket nem tudjuk elfogadni. Még egy dolgot szeretnék mondani önnek, ami különösen azért fontos, mert meghallgattuk az imént, hogy mit mondott itt a második hozzászállásában. Úgy általánosságban nem értenek nem, e, úgy általánosakban nem értenek egyet a jelentéssel, vagy bizonyos dolgokban igen, bizonyos dolgokban nem, a fen, a ön valójában többet beszélt a, a felfüggesztésről, mint én, sokkal jobban kifejtette. Ezzel egyetért, viszont a reciprocitással nem. Azt hiszem, hogy nem egyértelmű a helyzet. Kérem szépen. Kérem, továbbítsa ezeket a kérdéseket Mámström asszonynak. Egyébként nagy becsülésem Mámström asszonynak, hiszen szorosan figyelemmel követte, vagy nyomon követte ezt a kérdést. És hát az a célunk, hogy meg tudjunk egyezni. A jelentéstevő úgy tűnik, hogy a bizottság a bizottság szerepét erősítette meg, főleg a bizottság diplomáciai szerepét és a nyugat-balkáni térségnek semmi köze a problémához. A jelentéstevő azt próbálja elérni, hogy legyen egy szolidaritási eszközünk, illetve reagáljunk valahogyan arra, oldjuk meg azt a problémát valahogyan, hogy nincs meg a szükséges szolidaritás. Azzal szeretném zárni szavaimat, hogy hat nevet sorolok fel, hat fontos nevet, amikor jelentést írtam, rájuk gondoltam. A horvátok, a ciprusiak, a csehek, a bulgárok, a románok és a lengyelek jártak a fejemben. Számukra kérem a reciprocitást, és számukra kérem a szolidaritást. Köszönöm szépen! Komisszárió... Eh, Mimica úr, kérem, kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni? Igen. Thank you very much. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Tisztelt előadó, szeretném nagyon világosá tenni és elmagyarázni, hogy a bizottság nagyon is támogatja a viszonossági mechanizmust abban a formájában, ahogyan a rendeletben lefektetésre került. Amit azonban nem tudunk elfogadni, az a jogi mechanizmus arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a viszonosságot a valóságban kiteljesíteni, alkalmazni. Ugyanez érvényes a felfüggesztési mechanizmusra, amelyet teljes melszélességgel támogatunk a bizottság részéről, mindkét elemre tekintette, tehát politikai szempontból, intézményi kontextusban, ugyanúgy, mint jogi kontextusában is. Úgyhogy egyetértek az előadóval a tekintetben, hogy van helye annak, hogy további vitát folytassunk erről, megállapodjunk, megegyezzünk ebben a dossziéban ezekről a kérdésekről. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a hozzászólásaikért, és az erőfeszítéseigért, hiszen nagyon hosszadalmas vitát folytattunk, és ezáltal sikerült ezt a kompromisszumot elérni. Köszönöm. Prego. Prego, relatore. Tessék, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Mimica úr. Megköszönöm ezt a magyarázatot. Nagy szükség volt rá. És megköszönöm, hogy erőfeszítéseket tett arra, hogy a bizottság álláspontját védje. Én nagyon jól ismerem a jelentést, a kollégák is nagyon jól ismerik a jelentést, önnek pedig hát bizony nehéz feladata volt, hiszen Malmström asszonyt helyettesíti, ezt nagyra becsülöm. Ugyanakkor, függetlenül attól, hogy ön mennyire független, nehézségekkel fog majd, fog majd szembesülni, hiszen ezt a bizottsági látásmódot nehéz lesz majd eladni Horvátországban. Nem kívánom, hogy ott nehézségei legyenek. Jó, jó lenne, hogyha meg tudnánk egyezni a jogi értelmezésben, tehát a viszonosság kérdésében és a felfüggesztés kérdésében jó lenne, hogy ugyanolyan jogi értelmezést találnánk. Köszönöm. commissario vuole... Mm, Biztos úr, még egy zárszó nem, jó, akkor a vitát lezárom. Erről a kérdésről csütörtökön fogunk szavazni. Most pedig déli 12 óráig felfüggesztem, berekeztem az ülést.